liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, és akkor vissza is tértünk a tulajdonképpeni termünkbe, hát 40 perces késéssel tudunk indulni, amit iszonyúan sajnálok, és mindenkitől elnézést kérek, akik ennyit vártak ránk, de hát e, egyszerűen közösen kellett az EMPEL szakbizottsággal szavazni, és ez egy kicsit elhúzódott, nem tehetünk róla, elnézésüket kérjük emiatt. És szeretnék még valamit utólag hozzáfűzni a meghallgatásunk napirendjével kapcsolatban, illetve hát a ma reggeli ülésünkkel kapcsolatban. Ma reggel bejelentettem, hogy szeretnék a kapszat rendelet kapcsolatos jelentésre még visszatérni, mert hallottam, hogy fordítási probléma volt angolra, mert úgy tő, ö, hangzott, mintha én ezt már megtettem volna, és egyébként én ezt eddig nem tettem meg, tehát sőt, én fenntartással ö, éltem, és ö, ezt németül én ezt így mondtam el, és az eredménnyel nem vagyok elégedett, egyáltalán nem vagyok ezzel elégedett, és ezt egyébként ellenőrizhet, is. Tehát az eredmény nem felel meg annak, amit én elképzeltem magamnak, de mindennek ellenére a kult jogaival kapcsolatban öt tehát nem fogjuk visszavonni a dolgokat, tehát azt, ami a kult részét határozatra került, azt a kult legnagyobb érdekében fogjuk használni. Ahogy önök is tudják, a mai témánk az a Brexit, és tehát majd, hogy nem egy évvel ezelőtt, június 23-án múlt évben zajlott le egy népszavazás, és az Egyesült Királyságban 51,9%-a az Egyesült Királyság lakosainak a kilépés mellett szavazott, és 2017. március 9-én be is a Nagy-Britannia kilépési szándékát, kérvényét, és tudjuk, hogy egy-két éves kilépési szakasz, átmeneti szakasz indult be ezzel, és tudjuk, hogy hétfőn el is kezdődött a tárgyalási szakasz. Hölgyeim és uraim, ez a jelenlegi helyzet, és mindaz, amit a jövő hoz, azt gondolom, hogy minnyájunk a, gyakorlatilag a bizonytalanság fátyla legibe, mert hiszen tudjuk, hogy bizonyos olyan helyzetek e, uralkodnak. Tudjuk, hogy a e, brit e, miniszterelnök asszony annak idején, amikor benyújt, megváltoztatta ezt a kérvényt, hát ezóta megváltozott nagyon alapvetően a helyzet, és ezt jelen pillanatban senki se tudja megjósolni, hogy ez milyen hatása lesz a kilépési tárgyalásokra. Mi itt a Kulturális Bizottságban legalábbis reméljük azt, hogy mindkét fél számára kölcsönös egyetértésben, nagy mértékben kölcsönös egyetértésben zárulhat, majd hiszen ez minnyájunk és polgáraink érdekét is szolgálja, illetve hát az egykori, jelenlegi és jövőbeli e, polgárok és az Egyesült Királyság polgárai érdekeit is szolgálja. Mindazok, akik, e, mindazok a témák, amiket e, mi itt fontosnak tartunk a szakbizottságunkban, és ezért mi nagyon nagy mértékben a Brexit ellen szavaztak, és hát itt főként a, a diákokra gondolok, és a különböző kreatív területeken dolgozók, akik hát az EU27 állama és, és az Egyesült Királyság területén dolgoznak. Mai napon egy meghallgatást szeretnénk tartani ezzel kapcsolatban, és szeretnénk a jövőbe egy pillantani, hogy milyen kihatásai lehetnek az egyede, az egyének számára, és az EU számára, illetve az Egyesült Királyság számára, és hogy milyen partneri formát fogunk tudni kitalálni az Egyesült Királyság és az EU számára ebben a kérdésben. Erre ennek megbeszélésére öt szakembert hívtunk meg a nevelés és oktatási területről az Európai Unióból, és őket folyamatosan egymás után be fogom mutatni önöknek, és már most köszönöm a támogatásukat, és még egyszer elnézésüket szeretném kérni, hogy ilyen későn tudtam csak ide megérkezni. És hát azt azért szeretném kiemelni, hogy a bizottság távollétét azért nagyon sajnálom itt a meghallgatásunkon. Sajnos itt a fő tárgyaló a Brexit témában, Michel Barnier, a, mivel hogy elindultak a Brexit tárgyalások, ezért nem tudott eljönni a mai meghívásunk alapján ide, a mai meghallgatásra, és Giefer Horstadt szintén aki az Európai Parlamentnek a tárgyalásait vezeti a Brexit témában, szintén nem tudott ma, e, sajnos eljönni ide a körünkbe a meghallgatása, de azt gondolom, hogy majd az egész dolog, amikor beindul, lesz épp elég lehetőségünk arra, hogy mindkettőjükkel véleményt cseréljünk ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy ami szintén egy szerencsétlen dolog, hogy a kulturális oktatásért felelős főigazgatóság képviselője sem tudott részt venni, mert hiszen ezért szerettük volna ennek a szakintézménynek a szaktudását igénybe venni itt a meghallgatás során, de ez sajnos nem volt lehetséges. Minden esetre a DGEAK írásban azért néhány érdekes tényt és statisztikai adatot azért átküldött nekünk, amit egyébként megtalálnak a dokumentumai között a mai üléshez. Három kis panelra osztottuk a mai témánkat, és minden szakemberünknek lesz egy maximálisan 10 perces hozzászólási ideje, és a három panel végén pedig lesz egy rövid eszmecsere. Sajnos az egészet még ráadásul eléggé össze kell zsugorítanunk, hiszen időt veszítettünk, és én a speciális témában a ezt a, van egy speciális Brexit monitoring csoportunk, akiknek szintén fogok hozzászólási időt adni, illetve a többi résztvevőnek is lehetőséget adok majd arra, hogy kérdezzenek és hozzászóljanak a témához, de akkor kérem, hogy egyből engedjék meg, hogy professzor Gian Donato Kajiano professzor urat bejelentsem, és remélem, hogy jól mondtam ki a nevét. Ő a Római Egyetem jogtudományi fakultásán tanít, és római jogra specializált EU jogra is, és ő a kiadója az integrált európai tanulmányok szak folyóiratnak, amit gondolom, hogy nem is kell tovább taglalni, hogy mivel foglalkozhat vajon, és ő az, aki nagymértékben foglalkozik különböző partneri kapcsolatokkal, amelyek szóba jöhetnek a jövőben. Parancsoljon, professzor úr, öné a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony és nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide a szakbizottságukba egy olyan téma körben, aminek nagyon nagy az aktualitása, hogy ezt ön is elmondta, és főleg a fiatalok és a kultúra jövője szempontjából rendkívül jelentőségű, illetve hát az egyetemi világ számára is nagy jelentőségű, és mindenki, aki a kreatív ö, iparákban tevékenykedik, szintén nagyban érintett a kérdés által. Itt egy energiaforrásról van szó Európa számára, tehát olyan forrásról, amely segített Európának egy olyan, for, egy olyan energiaforrásá alakulni, ami a világon az elsők közé tartozik. Ugye tudom, hogy nem olyan sok az időnk a mai napon, éppen ezért szeretnék alapvetően következőket elmondani. A oktatás és a kultúra területén Tudom, hogy egy, egy, aránylag egy egyszerű anyagról van szó, hiszen a szerződésben nincsen előirányozva, hogy törvényhozási szempontú harmonizációt kellene végrehajtani ezen a területen, szemben más területekkel, ahol kizárólagosan vagy közösen állnak fönn az illetékességek. Éppen ezért, tehát itt nincsen, nem áll fent olyan törvényhozási harmonizáció, és éppen ezért az irányelvek és, az, és a különböző rendeletek az Egyesült Királyságban más szektorokhoz képest nem olyan messzire mutatóak, mint más szektorokban. Hát ezt megalapíthatjuk, azért mégiscsak más lesz a helyzet a gyakorlatban, hiszen a kultúra és a képzés területe, eltekintve a fontos kér, különböző programoktól, amelyek itt ma nyilván el fognak hangzani. Itt főként a képzés és a kulturális kreativitás témájára gondolva, ezeken kívül is még rengeteg olyan európai előírás és törvény létezik, amelyek végső soron kizárnák az Egyesült Királyságot a körükből. Tehát például a kulturális objektumok, a jogtalan eltávolítása valamely tagállamból, amelyet azután visszaadnak, vagy média előírások, vagy kulturális területen előírások, vagy egyéb más más kérdések, vagy például a munkavállalás kérdése a kulturális iparban, vagy a kreatív iparban, erre nézve is léteznek előírások, vagy például a kulturális dimenziók a az EU külügyi kapcsolatrendszerében, és természetesen a különböző diplomák, oklevelek elismerése, és hát a szabad költözésre való, szabad mozgásra való jog, illetve a letelepedésre, szabad letelepedésre való jog a különböző kulturális és képzési intézményekben, például más országokban. De talán még ennél is fontosabb a szabad mozgása a diákoknak és az oktatóknak az egyetemi világban. Tehát ezek mind-mind olyan területek, amelyeket igenis érinteni fog ez a terület, és ez a drámai esemény, amit a következő években kezelnünk kell. Azt gondolom, hogy a teljes csomagot 26-os csomagként kezeltünk a belépési tárgyalások során, például Szerbia és Törökországgal kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez a 26-os csomag is létezik ezeken a területeken, és azt gondolom, hogyha csak ezt a két példát megnézzük, akkor már is látni fogjuk, hogy mennyire komplexnek számít ez a terület, hiszen az első kérdés az eleve úgy merül föl, hogy hogy mert a tegnapi napon lezajlottak az első tárgyalások, és ugye itt a visszavonulásáról volt szó, a, egy gyakorlatilag egy vállásról az Egyesült Királyság részéről, és ö, olyan egy, egyezményeknek a ö, letárgyalásáról, amelyek a jövőt erősen érintik. És természetesen ezek különböző ö, elképzelések tárgyát képezik a felek részéről. Ugye egy részről az Európai Unió részéről, illetve az Egyesült Királyság fehér könyve szerint. Tehát nem tudjuk még, hogy itt két különböző kategóriájú egyezményeket fogunk itt figyelembe venni, vagy pedig egyszerűen egy vállásról lesz szó, tehát egy kilépésről lesz szó. Én azt gondolom, hogy a második forgatókönyv valószínűbb, tehát a kilépés, és ezt követően lesznek tárgyalások egy-egy egyezménnyel, vagy több egyezménnyel kapcsolatban, amely a jövőbeli viszonyokat, kapcsolatokat fogja szabályozni. Na most ezek hogyan is nézhetnének ki? Hát ez, erre nézve különböző modellek, elképzelések vannak, amelyek már megvizsgálásra kerültek, és azt gondolom, hogy önöknek nyilván minnyájuknak van elképzelése azt illetően, hogy milyen különböző lehetőségek és modellek e, lehetségesek. Ugye van a norvég, a svájci modell, és tudjuk, hogy átfogóan azt is mondhatjuk, hogy a VTO szerinti modell, vagy pedig a kanadai modell is lehetséges, mert hiszen van egy egyezmény, amit Kanadával fogadtunk el. De természetesen itt most nem tudom, nem tudok belemenni időhiányában az egyezmények tartalmában, de azt gondolom, hogy ezek többé-kevésbé a piac alapján működnek, és a személyek szabad mozgását kívánják biztosítani, hiszen ez a piac egyik alapvető pillére, és talán ebben a rendelkezésemre álló rövid időben hadd utaljak arra, hogy az egyezmény Törökországgal egy egészen különleges jellemzővel rendelkezik, és ezt az Európai Bíróság különböző ítéleteiben is már figyelembe vette. Ugyanis, hogyha a 81-es paragrafusa a társulási szerződésnek elfogadása került, az EU, és, vagyis hát az akkori európai közösségek és Törökország között volt egy olyan záradék, amit bevezettek, és ez igazából nem lett volna lehetséges, hogyha az európai munkavállalók, illetve a török munkavállalók státuszát megváltoztatta volna. Ezzel kapcsolatban egyébként nagyon sok ítélet is született, a Recsi ítélet, például amelyben az Európai Bíróság kimondta, hogy a Törökországgal kötött egyezmény alapján néhány olyan elemet vezethetünk le, amelyek az európai állampolgárságra vonatkoznak. Tehát a társulás és az állampolgárság az azért mi? tehát a társult státusz és az állampolgárság az nem azonos, és hogy 2004 óta, tehát hogyan zajlik a szabad mozgás figyelembe vétele, itt magáról az állampolgárokról és az ő házastársukról rendelkezik ez. De szeretnék most még egy-két specifikus kérdésre is kitérni a meghallgatásunk során, ugyanis van a két nagy szektor, amiről beszélünk, a képzési, oktatási szektor, és az egyetemi akadémiai szektor, és a kreatív ipar területe. Az Erasmus területén azt mondhatjuk, hogy az mindenképpen egy nagyon nagy befolyást gyakorló programnak tekinthető az európai polgárok életére, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az polgáraink mindenféle fenntartások nélkül tudjanak találkozni. Nemrég ünnepeltük az Erasmus alapításának, a, az alapításának az évét, valamelyik születésnapját, és elmondhattuk azt, hogy nem mondhatunk le, nem élhetünk az Erasmus nélkül a jövőben. És az Egyesült Királyság számára hát elképzelhetetlenek tartom, hogy a 27 másik tagállamból származó diákok nem mehetnek többet oda, illetve ők nem mehetnek a másik buszói tagállamba, ezt nem tudom elképzelni, hiszen itt természetesen mindig ennek vannak gazdasági és pénzügyi vonatkozása is, és vannak érdekek is, tehát ez az entry ticket kérdés azért nem elhanyagolható, mert hogyha egy ország részt vehet az Erasmusban, akkor egy nemzeti ügynökségre van szükség, egy hozzájárulást kell fizetnie ehhez, hogy az hallgatók nak ne kelljen ezt a tandíjat fizetni, és hogy ösztöndíjat kaphassanak, és azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság nyilván akár kiléphet ebből, és külső államnak számíthat a jövőben, hiszen az Erasmusban egyébként elő van irányozva az a lehetőség, hogy külső államok is részt vehetnek, tehát más országok is például egyébként beletartoznak az Erasmus programba, de ebben a programban a részvétel akár lehet ö, variábilis módon, tehát más sebességgel, eltérő sebességgel például ö, a gyakorlatba átültetése kerülhet. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a dolgok, ezek segítenek olyan területeket létrehozni, ahol egy teljes részvétel valósul meg, de hát ezt először az Egyesült Királysággal ö, tárgyalni kell. Akkor a következő a Svájccal kapcsolatos kérdés. 2014-ben Svájc egy népszavazásban úgy döntött, hogy, az, hogy a szabad mozgás ellen döntött, a hallgatók szabad mozgás ellen is egyébként. Ez egy eléggé nehéz pillanat volt, és akkor most a kérdés, akkor hogyan is néz ki az Erasmusban való szabad részvétel és a, szabad, a személyek szabad mozgása? Tehát, hogy ezek tudnak párhuzamosan egymás mellett is, vagy alternatív módon egymást kiegészítve működni? Tehát azt gondolom, hogy a svájci események ebben nagyon is fontos információt adnak. A, ugyanis, mivel a részvételt befagyasztották, és ugye itt politikai felhangja is vannak ennek, és a politikai és a jogi szempontok így egymásban, egymással összefüggnek. Most szeretnék még az európai kvalifikációs keretről és még néhány más kérdésről beszélni, hiszen nem szabad elfelejteni azt, hogy az egyik az inkább egy jogi, a másik az pedig inkább egy önkéntes jellegű dolog. Még egy dolgot szeretnék elmondani, mégpedig, hogy mennyire kár lenne, hogyha az audiovizuális területet, a kreatív területet figyelmen kívül hagynánk audiovizuális műveket és a különböző tévéadókat sem szabad elfelejteni, hiszen áprilisban az X-ta reformról is szabadott a, szavazott a parlament egy irányelvről, ami a televíziózás határok nélkül témát választotta a különböző audiovizuális szempontok a világon. Megváltoztak ezek a platformok, ezek egyre inkább ha, filmeket is kínálnak, zenét is lehet rajtuk hallgatni, és ezek a dolgok egyre inkább, ez egy nagy amputációt fog jelenteni az Egyesült Királyság nélkül, hogyha a különböző művészeti alkotások szabad mozgását ez akadályozni fogja, tehát ez a határok nélküli Európa, az Egyesült Királyság nélkül, hát ezen el kell gondolkoznunk, hogy ez hogyan fog kinézni. Lehetőséget kell találnunk arra, hogy az Egyesült Királyság valamilyen módon mégiscsak részt vehessen ebbe. Nagyon is köszönöm önnek, és elnézést kérek, hogy egy kicsit itt az időre kellett, hogy figyelmeztessem, de hát azért, hogy felrek legyünk a többi vendéggel szemben, és hogy még egy pici eszmecserére is maradjon időnk, ezért köszönöm önöknek, és szeretném átadni a szót a kollégáinak, és 14 diákot viszont üdvözölni a Manchesteri egyetemről vannak itt, egy jó kis napot választottak ki arra, hogy itt jelen legyenek, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami önöket valószínűleg nagyon mélyen érinti, érdekli, és ezért szívből üdvözöljük önöket itt az Európai Parlamentben. És akkor most szeretném kollégáimat és kolléganőimet kérni, és Sztrojevszki úrral kezdeném a sort, aki a kisebb monitorozó csoportnak az elnöke a Brexit ügyben és kulturális ügyekben. Kérem, hogy negyed hatkor be kell, hogy fejezzük ezt, hogy még maradjon időnk a következő témakörökre, és parancsoljon. Przez pana są interesujące, natomiast e, ta lista... Nagyon érdekesek ezek a kérdések, és azt gondolom, hogy ez a lista ez nagyon hosszú lesz, hiszen itt nagyon sok művészeti alkotás, zene és egyéb más dolog van, amelyek kikölcsönözhetőek, vannak olyan művészeti alkotások, amelyek határon túlnyúlóan hasznosulnak, vannak együttműködéseink tudományos és kulturális területeken, egész Európát átfogják ezek a alkotásoknak a listája. Tehát és én ezt nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom, hogy ez nagyon is egy sokoldalú kérdés. Feltennék egy kérdést. Milyen mértékben bízhatunk abban, hogy egy valódi leltár, úgymond leltárlistát tudunk elképzelni ezekről a dokumentumokról és alkotásokról. Tehát nagyon sok olyan dokumentum van, ami ezen a téren nem hozzáférhető még. Tehát a turizmus, a kultúra területén hogyan lehetnek olyan dokumentumok még, amelyek az tárgyalások során nem hozzáférhetőek, mindenképpen hozzáférhetővé kell tenni. És engem egyébként a diákok, az egyetemi hallgatók sorsa nagyon érdekel. Előfordulhat az, hogy márciusban vagy áprilisban 2019-ben egyszer csak egy jogi vákumban fogunk, fogjuk találni magunkat, mert hogy addigra nem zárultak le a tárgyalások? Tehát, hogy mi történik ebben az esetben? Tehát ebben az esetben hogyan fognak tudni azok tovább tanulni britek, akik eddig itt tanultak? Egy... Szilvia Costa következik. Le. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, professzor úr, ezt az előadást. Tudatában vagyok, hogy eh, nagyon nehéz 10 percbe szorítani a sok mondani volt egy ilyen komoly témában. Azt eh, tekintette át, hogy milyen eh, forgatókönyvek érvényesülhetnek a jövőben, megemlítette Norvégiát, Törökországot. Ez lényeges kérdés, és gondolom mindannyian tudjuk, hogy meg kell próbálnunk a kulturális perspektívát a legszélesebben hagyni, és az emberek, illetve a kormányok igényeire reagálni. Volna egy kérdésem. Felmerül az Erasmus és a személyek szabad mozgása kérdése. Tudjuk, hogy pénzügyi hozzájárulásra is szükség van, ahogy ön is említette, az egyik forgatókönyv úgy néz ki, hogy nem az úgynevezett kemény kilépés lesz, hanem az Egyesült Királyság a gazdasági térség tagja marad, és a négy alapvető szabadsági jogot továbbra is tiszteletben tartja. Ez az úgynevezett norvég modell. De ezt nem lehet úgy elérni, hogyha az úgynevezett harmadik ország opciót választjuk. Azok a harmadik országok, amelyek a Kreatív Európában részt vehetnek, hogyha az irányelv feladatai, feltételeit betartják, ugye jól gondolom, az irányelv nem zárja ki ezeket az országokat. Ők is részt vehetnek benne, viszont nem a 27 ország közé tartoznak, viszont tiszteletben tartanak más feltételeket. Köszönöm szépen. I think you, I... Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb problémára mutatott rá, amikor az energia szót használta. Az az energia, kreativitás és szenvedély, amely abból a lehetőségből adódik, hogy más országban tanulhat az ember, vagy élhet, vagy szerelmes lehet egy külföldébe, vagy legalább barátkozhat velük. Szerintem ez az egyik legnagyobb élmény, és ennek az elvesztése a legnagyobb kockázat. Én korábban egy gyermekjogi csoportnak voltam a vezetője itt a parlamentben, a gyerekekre is gondolnunk kell, a tizenévesekre, akik nálunk sokkal hosszabb ideig kell, hogy együtt éljenek ennek a döntésnek a következményeivel. Sok gyerekjogi szervezet keresett meg, megpróbáltak lobbizni és párbeszédet folytatni a témában. Hogyan tudjuk jövőállóvá tenni ezt a döntést? Hogyan tudjuk azt elérni, hogy a fiatalok, a legfiatalabbak, akiket igazán érinteni fognak ezek a döntések, hogy ők is beleszólhassanak a történtekbe? Nem csak egyetemi helyekről van szó, hanem az informális tanulásról, az Erasmus plusz veszélyben van, nem csak az egyetemről van szó, hanem olyan hétköznapi emberekről, akik informális keretek között találkozhatnak egymással. Akkor még a Krisztina Becska következik, és aztán utána akkor az első kört a kérdések terén lezárnám, és akkor utána még lesz további lehetőség az eszmecserére. Krisztina. Bardzo prosto. A świecie globalnym. Köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy a globalizált világban és az internet korában nem lehet sem kulturálisan, sem tudományosan elszigetelődni. Mondjuk abszurd helyzetet képzeljünk el az európai tudományos világban, mondjuk jelen van Oroszország, de nincsen jelen az Egyesült Királyság. Önök úgy gondolják, és ez a kérdésem, hogy a tárgyalások során ki tudják majd zárni az olyan témákat, mint az Erasmus, az európai kutatói térség, vagy mi történik majd a következő keretprogrammal, hogy fel tudják tartani a kreatív ágazattal az együttműködést. Nem, das Wort. Öné, professzor úr, a szó, hogy megválaszolja a kérdéseket. Parancsoljon. Grazie. E... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket hallottunk, és röviden válaszolok rájuk, mert szorít az idő. Az első kérdés számos egyéb kérdést tartalmazott. A tárgyalások előtt szükség van egy kimerítő listára. Nem lehet utána nem, később nem, nem lehet azt mondani, hogy ja, e, ezt még elfelejtettük, meg ezt is vegyünk a napirendre, ezt is vegyük a napirendre. Kell tehát egy lista, de ebben az esetben teljes átláthatóságra van szükség. Az Európai Unió számára az átláthatóság nagyon fontos, ezért nem venné ki jól magát, hogyha valamiféle kormányközi folyamatban a lakosság nem férhetne ezekhez hozzá. Az utcaembere, ahogy mi mondjuk, a hétköznapi európai állampolgárok vajon hogyan kapcsolódhatnak be a Brexit tárgyalásokba, hiszen ezek nagyon fontos dolgok. Ebben a médiának lesz fontos szerepe, a különféle civil szervezeteknek is, és mindenkinek, akinek eh, az információterjesztés a feladata. Nyilvánvalóan a tárgyalások e, negatív dolgokat eredményezhetnek, de pozitívakat is, és az álláspontokat e, a lakosság rendelkezésére kell bocsátani. Nagyot csalódnék akkor, hogyha ezek a tárgyalások csak kormányközi folyamatok maradnának. Nem az én feladatom persze, hogy megmondjam, de az Európai Parlament a választókat képviseli, ezért részt kell venniük ebben a tárgyalásban. Térjünk most rá a médiára vonatkozó kérdésre. Szilvia Koszta tette föl, és neki azt szeretném mondani, hogy a médiának ma nagyon fontos szerepe van, gazdaságilag és kulturálisan is, hiszen a kultúra nem privilégium, hiszen, hanem gazdasági oldalat is van, és amikor az egyetemekről beszélek, nem csak az utazó, vándorló professzorokra gondolok a középkorban, hanem az online, a mai online kutatásokra is, valamint az online kutatások publikációira, amelyek csökkentik a költségeket, és egyes országokban a tudományos beszámolók nagyon drágák voltak, de ma már, mivel ezekhez hozzá lehet férni online, mindenki elérheti, és az eredményeket így lehet terjeszteni. Ez pedig a, a szellemi jogok gazdasági kérdését veti fel az információ forgalmazását a szellemi jogdíjak figyelembevétel nélkül, amely nagyon érzékeny kérdés. Önök is tudják, hogy a digitális piacon, amelyel most a parlament foglalkozik, és szabályt alkot. A geoblokkolás révén tudjuk irányítani a helyzetet előfizetések révén az egyes országokban és így kell elkerülni azt, hogy visszaéljenek a jogokkal. Ugyanez vonatkozik a roamingra, amely 10, június 15-től keretében mindenki a saját előfizetési árán férhet hozzá a roaming díjakhoz is, a roaming szolgáltatáshoz is. Ezek, ezek a területi szempontokat megoldották és vannak beszedő társulatok, a jogdíjbeszedők. Nagyon sok ítéletet bocsájt ki az Európai Bíróság is ebben a kérdésben, és a média valóban az állampolgársággal foglalkozik. Nem ismerjük fel, hogy mindannyian ugyanabban a hajóban nevezünk. Szilvia Costa anélkül, hogy eh, az Európai Unió szerepét csökkentenénk, figyelembe vehetjük eh, az Európa Tanács véleményét is, mert eh, nekik van egy megállapodásuk, amely nagyon hasonlít a határok nélküli televíziózáshoz, és ezek a technológiai és tudományos fejlemények már egyre több szám, ember számára elérhetőek, és eh, ez védelmet is jelent a fiatalok számára olyan anyagokkal szemben, amelyek számukra károsak. Itt szeretném hozzátenni, hogy a, itt a gyűlöletbűn, bűnözés és annak visszautasításáról is beszélnünk kell, mert nagyon fontos kérdés, olyasmi, amelyel a parlament jelenleg is foglalkozik, hiszen két kérdésről van itt szó. Ez egyik az információ szabadsága, a másik részről azok a jogok, amelyeket nem lehet megsérteni ezért ezekkel egyidejűleg kell foglalkozni. Ez megint csak olyan kérdés, amelyet napirendre kell tűzni, és egyetérdésre is lesz szükség, hiszen az Egyesült Királyságnak van egy nagyon fontos, hagyoma, nagyon fontos hagyománya van ebben a tekintetben. Nagyon köszönöm önnek, Kajiani professzor úr, és remélem, hogy nálunk marad, és végighallgatja a további eszmecserét, és akkor a végén még talán akad olyan pont, amikor még az eszmecsere során még, hogyha szeretne, akkor még elmondhat valamit. Akkor rátérnénk a második panelünkre, és szívből üdvözlöm dr. Tomás Ekman Jörgensen urat, aki az Európai Egyetemek Szövetségét képviseli, és tájékoztat bennünket arról, hogy milyen speciális kihatásai lesznek, vannak az európai egyetemekben, egyetemeken, és hogy ennek az egésznek, és hogy mit várunk, mint kihatást az Erasmus programban, amit mindjárt nagyon nagyra értékelünk és szeretünk. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Nagyon Örülök, hogy felszólalhatok itt, igyekszem röviden beszélni olyan dolgokról, hogy kik, például, hogy kik vagyunk mi, mi vagyunk az Európai Egyetemi Szövetség, 850 egyetem 47 eh, országból tartozik a tagszervezetünkbe. Nem azt szeretnék dicsekedni arról, hogy milyen nagyok vagyunk, csak szeretném megmutatni, hogy Európában mennyire fontos a felsőoktatás, és hogy mennyire túlnyúlik az az Európai Unió határain. Pont ezt szeretném kifejteni előadásom végén, hogy mennyire összetett ez, amennyire az egy, egy felsőoktatás integrált Európában, hiszen kutatással is foglalkozunk, de a kutatás egyszerű, ez pedig sokkal bonyolultabb. A véleményünk a Brexitről az, hogy első naptól kezdve, azt mondtuk, hogy az Európai Egyetemek családja együtt marad, és az európai egyetemeknek a története sokkal messzebb nyúlik, mint az Európai Unióé. Továbbra is együttműködünk a brit egyetemekkel, de nem örülünk annak, hogy ki, ki kívül kerülnek, hiszen az Európai Unió lehetővé teszi az egyetemi együttműködést. Látják önök is, hogy röviddel a tavalyi népszavazás után egy közös levelet írtunk alá, amely szolidaritást fejez ki az British, a brit eh, egyetemekkel, és megmutattuk nekik, hogy mennyire szeretnénk továbbra is együttműködni. További e, e, tájékoztatót nyújt, adottunk ki, hogy mit lehetne tenni. Röviden azt gondoljuk, hogy egy mindenki számára kedvező megoldás lenne egy, egy társulási egyezmény az egyetemi szövetséggel és a jövőbeli Erasmus programmal így egy kis politikai akaratra van ehhez szükség, de így minden megoldható lenne. A közvetlen, közvetlen kérdés, amelyel azonnal kell foglalkozni, az a diákok mobilitása, hiszen Nagy-Britannia, ahogy ezt a statisztikából is látják, az Eurostat adataiból a legnépszerűbb célállomása az európai diákoknak, 200 ezernél is több diákról van szó, akik évente az Egyesült Királyságban kezdik meg a tanulmányaikat, és hogyha a kreditmobilitást ide veszük, ott még 120 ezer eh, diákról van szó ezek, eh, ezeken kívül. Ez tehát a diákok 28-30%-a, akik Európában eh, utaznak, nagyon keveset tehetünk azért, hogy mit tehetnek, menjenek Írországba? Nem, egész egyszerűen nem tehetik meg. Nincs elég helye Írországban ahhoz, hogy ott aludjanak. Lehet építkezni gyorsan, és akkor meglátjuk, de beszéltem az ír kollégákkal erről, és azt mondták, hogy hova tegyük ezt a rengeteg embert, rengeteg kolit kéne építeni. Tehát vannak kockázatai a, a diákmobilitás akadályainak, ha megnézzük a, e, ezt, a, ezt a szenáriót, reméljük, hogy ez nem fog megtörténni. Fennáll a veszélye, hogy a brit kormány e, beszámolja a diákokat az e, bevándorlók kvótájába, és fennáll az a kockázat is, hogy költséges és bonyolult folyamatoknak veti, vetik alá ezeket a diákokat, hogy ott tanulhassanak. Persze különbséget kell tenni a, bel, a belföldi és a nemzetközi tandíjak között, ez is nagy akadály lesz. Itt sok pénzről van szó. Az EU részéről azt gondoljuk, hogy a következő megbeszélésen fog minden kiderülni. Van egy direktíva, 2016-os 801-es számú irányelv, amit önök is jól ismernek, nem is akarom ezt elemezni. Dánia nem aláírója, de az több, e- legtöbb európai ország igen. És hogyha valaki kap egy ilyen szerződést, és az EU 26 tagállamának bármelyik egyetemére mehet, akkor magával viheti az családját, és, nagy, családját, és nagyon jó körülmények között tartózkodhat ott és azt gondolom, hogy ez nem kedves senki számára a Brexit után. Nagyon gyorsan növekszik eh, az európai eh, egyetemeken az angol nyelvű programok száma, de nagy a logisztikai kihívás. Nem mondhatjuk azt, hogy eh, ha holnap felvonják a hidat, akkor ezeket az embereket, ezeket a diákokat, akik szeretnének utazni, majd meg, megoldjuk az ő helyzetüket, mert Nagy-Britanniában nem mehetnek. Ezt nem mondhatjuk. Lehet, hogy hosszú távon majd megoldjuk, és az Ír, Ír, Írország bekapcsolódhat, de rövid távon egész biztosan lesznek olyan diákok, akik nem tudnak Angliába menni. Jogi tekintetben az szövetség a megoldás, még a Cliffedge um, forgatókönyv figyelmében is, hogyha egyetemű a kép, hogyha a Svájc, svájci példa, amely nem ö, kapcsolódik a szabad mozgáshoz, az egy politikai kérdés, azonban öm, ahogy az EU kezeli, ez nem a legjobb módszer nemzeti ügynökségek révén, az Erasmus esetében. Londonban van egy ügynökségük, és a brit politikai vélemény ezt nem igazán fogja kedvezőnek tartani, hogy az Európai Bizottság felügyeli azt az ügynökséget, valamint az Európai Számvevőszék és az OLAF felügyeli. Sokkal inkább olyasmi, mindenki el kell fogadni és alá kell írni az Erasmus e, elveit. Reméljük, hogy visszatérnek a korábbi um, eljárásmódhoz, és nem kellenek ezek a nemzeti ügynökségek, de ez egy másik kérdés. Állampolgári jogok, ez egy hosszú szöveg, amit próbálok nagyon röviden összefoglalni, hiszen nagyon összetett kérdés. Hogyha az útmutatókat követjük, a tárgyalási csapat útmutatóit, akkor az azt jelenti, hogy aki az Egyesült Királyságban márciusig EU állampolgár született, hozzá fog, fér, hozzá fog jutni a brit oktatáshoz, amely nagy, nagyon nagy vonalú ígéret, majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Az lenne jó, hogy ha ez így történne, hiszen azt szeretnénk, hogy az európaiak hozzáférhetnének az brit oktatáshoz, ezért akarnak olyan sokan Angliába menni, nem csak az angol nyelv miatt, hanem azért is, mert a brit oktatási környezet annyira jó. És szerintem mindenkinek nagyon jó az, hogyha hozzáférhet. Ezért azt reméljük, hogy lesz politikai megoldás a brit oldalról és EU oldaláról is, hogy valamiféle kompromisszumot találjanak. Mert ha nem egyértelmű, akkor diszkriminációs kérdés lesz, ugye indiaiakat diszkriminálhatnak, vagy spanyolokat, tehát jogilag nagyon nehezen megoldható ez a helyzet. Aztán van az, a végzettségek elismerése, amelyet egyértelműen említettünk a tárgyalási útmutatóban. Szerintünk nem arról van itt szó, hogy az embereknek a végzettségét el kell ismertetni, és nem kell, ad mondjuk az orvosokat, és nem kapnak aztán munkát két április után, majd nem ismerik el az ő diplomáikat. Lehetséges, de nem valószínű. De az lenne a jó, hogyha lenne, hogy a szakmák továbbra is elismernék, amelyekre kiterjed az irányelv. A tudományos elismertség eh, tekintetében ki kell bontani az EU és az EHA viszonyait. Szeretném csak összefoglalni, és az, ezért annyit mondok, hogy nagyon bonyolult hálózata van annak a döntéshozalatnak, amely a szabályozást illeti, az Erasmus-t illetően, illetve van egy koordinációs kérdés az, az 2020-as te, te, tekintetében, és, és van a bolonyai szerkezet, a kormányok közötti szerkezet, struktúra, és ezek nagyon szorosan összefüggnek a képzettségek tekintetében. Az lenne tehát jó mindenki számára, hogyha minél nagyobb nyitottságot mutatna mindkét oldal, és így folytatnánk le ezeket a tárgyalásokat, azért, hogy olyan forgatókönyv alakuljon ki, amelyben elmondhatjuk, hogy továbbra is együtt tudunk működni a brit egyetemekkel, és, de ez a viszonyrendszer nagyon összetett de nem annyira bonyolult, hogy azt ne lehetne kibogozni, hogyha van egy kis politikai akarat, és itt most be is fejezem. Ja, ganz, ganz herzlich. Nagyon köszönöm önnek, doktor Ekman Jürgensen, és természetesen ezért nem szeretnénk kihagyni azt, hogy a brit oldalt is meghallgassuk, hiszen hiszen ők is nagy mértékben érintettek lesznek a kihatásoktól a végén, és ezért is üdvözlöm a Bathy Spa Egyetem helyettes rektorát, Krisztina Slade asszony, szívvel üdvözlöm itt nálunk az Európai Parlamentben. Slade asszony, parancsoljon 10 percig öné a szó. Üdvözöljük. Very much, Chair, and thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tomás, nagyon köszönöm azt, hogy ilyen pozitívan beszélt az Erasmusról, nekem is ez lesz most a témám. Minden kulturális intézmény globalizált, de az, univ- az egyetemekre ez mindig is igaz volt. És fontos is, hogy a határokon álljon meg a tudás terjedése. Én Ausztrálnak és Britnek is vallom magam. Európa egyik legnagyobb vívmánya az Erasmus hogy kapcsolatokat teremt, és ennyire elősegíti az a diákok találkozását. A hallgatóknak egyre nagyobb szükségük van a globalizáció miatt a találkozásra. A kreatív iparágakra is igaz mindez, hogyha van egy olyan ágazat, amelyre figyelemre figyelmet kell fordítanunk a globalizált munkaerőpiacon. Lehet, hogy valaki ott ödögél Mehelemben, és Kínában dolgozik valakivel együtt, ez különösen könnyen előfordulhat az, a kreatív iparákban. Elsősorban a mobilitási vonatkozásokról szeretnék beszélni az Erasmus Plus-ból, és az úgynevezett korábbi Tempus programról, ami a építéssel foglalkozik. Ezek azok a, a kérdések, amelyeket Európa, illetve az Egyesült Királyság is meg kell, hogy fontoljon emlékeztetőként. Számomra az Egyesült Királysággal kapcsolatosan az a legszomorúbb dolog, hogy 2014-15-ös időszakban 7%-a a brit hallgatóknak csak 7%-a lépett ki az országból. A brit kormány szeretne ezen változtatni, de sokkal alacsonyabb ez, mint bárhol máshol az USA-ban. 15%, Ausztráliában 19%, 25% Németországban. A hallgatók ilyen mértékben mobilisak ezekben az országokban a tanulmányok szerint. A Teg Monterrey, Mexikó városban elmondta, hogy ők 80%-ot szeretnének elérni, illetve ez az jelenlegi céljuk, és a jövőben 100%-ra növelnék ezt a mértéket. A kínai egyetemekben is ez a cél. Így az Egyesült Királyság és egy kicsit Európa is lemaradt ebből, erről a globális trendről. Pontosan ezért olyan sikeres az Erasmus, és ez pozitív történet, és erről nem is szabad megfeledkeznünk. Ezek a számok bizonyára mindenkinek ismerősek. Ha megnézzük, azt is láthatjuk belőle, hogy az Egyesült Királyságbeli hallgatók nem túl mobilisak, de hogyha igen, akkor Európát célozzák meg. Ez a brit szempont. És a másik szempont, amiről ön is beszélt, hogy milyen sok európai hallgató megy az Egyesült Királyságba tanulni. 30.183 hallgató vesz részt az Erasmus Plus programban, és 160 ezren vesznek részt külföldiek képzésben az Egyesült Királyságban, és ez nagyon nagy erőforrás. Pontosan ezt akarom hangsúlyozni a továbbiakban is. Ezek a kapcsolatok Európa szerte nagyon lényegesek, hiszen mindenki számára előnyösek. Az európaiak megtanulnak jól angolul, részeivé válnak az anglofon világnak szélesebb értelemben, de mi a britek is sokat tanulunk ebből. Ez olyas valami, amit a Brexit története során értékként meg kell mentenünk, az, hogy amikor a Brexitre szavazott valaki, akkor nem arra szavaztak, hogy az európaiak ne vegyenek részt a nyugati egyetemi kultúrában, az európai identitás, amit létrehozunk és továbbfejlesztünk ezen kapcsolatépítések során. Ebben most nem tudok belemenni, mert ez pedig ez a területem de ez olyan kutatások, amelyek több országban zajlanak, sokkal nagyobb hatással vannak. Ennyit az első részről. És más mondani valóm is van a kulturális fővárosokkal kapcsolatosan. Az én egyetemem nem gyakran vesz részt ilyen fórumokon. Ez egy kis egyetem, humán egyetem, és a Veszi Herceg tulajdonában álló ingatlanon működünk, és az a diákjaink szélesebb társadalmi merítésből kerülnek hozzánk, alacsonyabb státuszú diákjaink is vannak. Ez fontos számunkra, vagyis, hogy eléggé késve néztünk azzal szembe, hogy az a fajta mobilitás, ami például az én családomra is igaz, hogy ezt normálisnak tartjuk. Kérdezzük, hogy ki hol tanult az Erasmusban, és hol töltötte a külföldi részképzését. Ez mások, ez sokak számára nem hétköznapi tény. Voltak olyan diákjaim, akik még attól is tartottak, hogy el kell menniük Londonba, lehet, hogy ebben azért van valami alapja, Ez az idézet az egyik eh, diákomtól pontosan azt bizonyítja, hogy milyen hatása van a külföldi tanulásnak, hogy milyen nehéz volt ez, és mennyire megrémült a lehetőségről, és mégis milyen nagy eh, hatást tett az életére. És tudjuk eh, a jó eredmények alapján, hogy azok, akik rosszabb társadalmi-gazdasági körülmények közül származnak, számukra még többet jelent a tanulás, a képzés, mint azok számára, akik szerencsésebb körülmények közül érkeznek. A következő gondolat, amiről röviden beszélni szeretnék, de még először tekintsük át a mobilitás előnyeit. Viszonylag egyértelmű ez, és gondolom ez nem is vitás. mindannyian britek, európaiak azon kell, hogy dolgozzunk, hogy ne veszítsük el ezt a nagy értéket. És ez nem lesz könnyű, hogy Thomas előadására utaljak vissza. Lehet, hogy itt a részleteket majd feszegetni kell, de e felé kell tartanunk. A kapacitásépítésről is beszélni szeretnék. különböző projektekben, egy kievi egyetemmel való együttműködésben, ez egyébként egy nagyszerű egyetem szebb időkben, ők fejlesztették ki az oroszok számára az, a műhold irányítási rendszereket, think these are really important processes as well, and we need Minden esetre tudatában vagyok, hogy fogy az időm. Sok mindent tudnék megmondani, de arra szorítkozom, hogy egyetemi vezetőként, minden brit egyetemi vezetőként el kell mondanom, hogy az Erasmus milyen sok értéket jelent számunkra, az Erasmus Plus is, és hogy mennyire büszkék vagyunk arra, hogy ennek a nagyon fontos, már a márkajelzésé vált, védjegyé vált programnak a részesei lehetünk. Ezeket a bonyolult kérdéseket meg kell oldanunk, az emberek már most is mobilisak, és tartsuk meg ezeket a partnerségeket, ne hagyjuk őket felmosolódni. Ez legyen az egyik legfontosabb prioritásunk. Köszönöm. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Szívből köszönöm önnek, hogy ezt a nagyon lelkes előadást meghallgathattuk öntől, amiben világosan rámutatott arra is, hogy a brit egyet, egyetemek számára is nagyon fontos az, hogy ez a csere lehetőség, diákcsere lehetőség más egyetemekkel tovább folytatódhasson, illetve hogy a brit hallgatók számára is nagyon fontos és szükséges tapasztalat az, amit ön itt elmondott nekünk az Erasmus plus kapcsolatban. És akkor most szeretném a szakbizottság tagjainak megadni a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel, és Trojecki úrnak szeretném megadni a szót, kérném, hogy lehetőleg tartsa be az egy perces időtartamot. Szeretném tehát egy kicsit úgy hangzott az egész, mint hogyha a mi szakbizottságunk taglan, tagja lenne, vagy egy ilyen nagy követe ennek a területnek, és ezért nagyon köszönetet szeretnék önnek mondani. És lenne két kérdésem, mert az idő szűk. Először is az Erasmus plus kapcsolatban. Hát kezdem meg, hogy vannak-e még fiatalok, akik úgy tanulnak, hogy nem vesznek részt ebben a rendszerben. Tehát akik saját erőforrásukból, vagy saját maguk erejéből mobilok, mert akkor esetleg ő, ő velük kapcsolatban még tehetnénk valamit. Akkor egy másik kérdés más szemszögből. Ugye vannak a Goethe intézet, a Cervantes intézet, különböző a svéd nyelvi intézet, ezek különböző kulturális intézmények, vagy a British Council. És szeretném tudni, hogy a British Councilból mi történik, hogyha a Brexit be bekövetkezik, tehát akkor mi lesz ezzel? Ez egy szempont. Hogy arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy más egyezményekben vagy jogi aktusokban az a kérdés is, kezelésre kerül, hogy a kettős adóztatás hogyan kerülhető el a kulturális területen. Tehát akkor lehetséges, hogy a másfél éves ö, tárgyalások során már sikerülhet esetleg úgy ö, folytatni a tárgyalásokat, hogy ez a kettős adóztatás elkerülhető maradjon az oktatás és egyéb más területeken. Jó lenne, hogyha ez elkerülhető lenne. Köszönöm szépen, Szojevszki úr és Hekeli úr következik, tessék. Önné a szó, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadóknak is ezt a nagyon érdekes beszámolót. Nagyrészt egyetértek önökkel, ahogy az előző felszólaló is elmondta. A mi szakbizottságunk, a parlament tagjai, ennek a szószólói, hogy az Egyesült Királyság megmaradjon az Európai Unióban, ezért mindent megteszünk. De van itt egy probléma, Nem úgy tűnik, hogyha az Erasmus megtartjuk, hogy ez egyfajta mazsolázás? Hiszen azt mondta tehát a bizottság vezetője, hogyha, valaki, hogyha a britek kilépnek, kilépnek, a Brexit, Brexit, és nincsen válogatás. Amit viszont önök mondanak az erasmus kapcsolatban, Ez nem illeszkedik ahhoz, hogy úgy gondolkodunk, hogy a Brexit az Brexit, a kilépés kilépés. Ez különösen akkor okoz majd nehézséget, hogyha az úgynevezett kemény vonalas kilépésre kerül sor. Köszönöm szépen, Helga Trüppeli a szó. Köszönöm az előadásokat, és köszönöm szépen a kötelezettségvállalásokat, és hogy leszögezték, hogy milyen fontosak ezek a csereprogramok a hallgatók az egyetemek számára, és hogy inkább csak előnyel szolgálnak, és nincs hátrányuk. A brit kormány politikai irányvonalára kellene hatással lenni, ezt még viszont nem tudjuk, hogy hogyan alakul önök, az önök intézményei hallgatói vajon megpróbálják hallatni a szavukat, és kihatással lenni a politikai vitára, hogy egyértelművé tegyék, hogy az ő érdekük az, hogy folytatódjanak ezek a programok. Köszönöm. Ja, Igen, köszönöm szépen. És Szilvia Kosztály a szót Per queste due ottime... Köszönöm szépen ezt a két nagyszerű előadást. Mindkettő felhívta a figyelmet azokra a kérdésekre, amiket el kell intéznünk, és nagyon érdekes eh, volt az, amit ön mondott, eh, Szlédasszony. Különbséget kell tennünk a 2019 vége, tehát a tárgyalások vége között. Három előfeltételt eh, szeretnénk elérni, egy olyan helyzetet akarunk elérni, amelyben az EU és az Európai Unió, az, az EU és a Nagy-Britannia figyelembe veszi az Európában élő brit és a Nagy-Britanniában élő európai polgárok helyzetét, tehát a tárgyalások utáni szakaszról beszélek most. Ahogy tehát Trüppel asszony is elmondta, azt szeretném tudni az átláthatóságot illetően, amelyet Kajana úr említett, hogyan lehet azt elérni, a brit kormányon e, múlik, hogy megtalálják-e azt az alapot, amely a lehető legnyitottabb modellt teremti meg, például a norvég opciónak megfelelően. Van még egy kérdésem. Az a tény, hogy a fiatalok e, adott módon szavaztak az Egyesült Királyságban, az azt jelentette, hogy igazán Eh, az EU-ban akarnak maradni, eh, Slade professzor, ez nagyon fontos üzenet a brit intézményeknek, tehát kötelességük, hogy figyelembe vegyék, tiszteletbe tartsák ezt a lehetőséget, például az Erasmuson keresztül, valamint az önkéntes munkákon keresztül, és nem csak az egyetemek esetében. Köszönöm szépen, Szodruva kolléganő, parancsoljon. Eh, Köszönjük az előadásokat. Egy kérdésem van. A, az Európai Egyetemi Szövetség képviselője részére. Lehetséges-e az, hogy az önök egyesülete szintjén, hiszen önök 850-nél több egyetemet képviselnek, tehát lesz-e lehetőség arra, hogy egy közös nyilatkozatot fogadnak el, például a Brexit utáni világról, és arról, hogy az Erasmus hogy fog a Brexit után működni, az nagyon gyakorlatilag lenne. A tapasztalatom szerint az egy egyetemek jól tudnak lobbizni politikai szinten is, ezért ez sokat segíthetne. Tudom, hogy a az alkancellár elmondta, hogy a e- brit egyetemek nagyon fontosak, de az nemzeti egyetek, egyetemek a tagállamokban is nagyon fontosnak tartják, hogy szoros egyéni kapcsolatokat tartsanak fel, és ennek az a veszélye, hogy megmaradnak ezen az úton a jövőben. Actually, I'm not speaking for me, I'm speaking for the students at the back. Nem magam nevében, hanem a diákok nevében beszélek, akiket meghívtam ide ők szóba hoztak valamit, ez pedig a művészetek és a kreatív iparágak. Én magam is művész voltam, miért politikus lettem. Én mind, rengeteg európai országban dolgoztam, és tudom, hogy ezt teszi nagyon sok művész is, és ezért nagyon aggaszt az a lehetőség, hogy nehézségekkel szembesülnek majd. A diákok kérdése az, hogy ebből az előadásból megtanulták a kreatív iparágak fontosságát, hiszen mennyire, mennyire fontos számunkra a szabad mozgás. Azt szeretnék tudni, hogy vajon az a fiatalok vállalkozási kedvét mennyire befolyásolja majd a Brexit, és a brit, valamint az EU egyetemek mit tudnak tenni azért, hogy életben tartsák ezt a vállalkozói szellemet? Herzlichen Dank. Die letzte Frage ist eigentlich auch eine Frage, äh, auf die gleich dann... Igen, ezt a kérdést ezt rögtön tovább is adjuk a szakembereinknek, talán a harmadik panelben, hiszen ők azok, akik kimondottan a kreatív és a kulturális szektorral kapcsolatban fognak még hozzászólni. Akkor szeretném még mindkét szakemberünknek, Visszani Slade professzorasszonynak és Ekman Jörgensen úrnak a szót kérném, hogy próbáljanak röviden fogalmazni, hogy még a harmadik panelre is maradjon elég időnk. Nagyon köszönjük önök, önöké a szó, aki kezdeni szeretné, annak adom meg először, tessék. I'm going to propose to say a little about... Én szeretnék szólni majd a fiatalokról is. A kettős adóztatással kapcsolatosan nem tudok választ adni a kérdésekre. Thomas, eh, ezt a válogatós kérdést inkább meghagyom önnek. És valószínűleg eh, ön beszélhetne a politikai készségről is. Mindenesetre a, a, a hallgatók részéről volt egy nagyszerű kérdés. Hogyha a privát mobilitásról beszélünk, a Göte egyezmény például az Európai Unió nélkül folytatja programjait, és mi is úgy tanultunk külföldön, hogy még nem volt az EU program életben. Az Erasmus nélkül is működik ez, ez nyilván folytatódni fog, nem látom esélyt annak, hogy ez leállna. A kérdés az, hogy a kreditmobilitást hogyan fogjuk eh, elérni az ECTS régión kívül. Ez nagy kérdés, de hát ez eh, minden esetre izgalmas kérdés is. Az egyik eh, kilátás azzal kapcsolatosan, hogy egy olyan térséget hozunk létre, amelyek ugyanolyan élénken fejlődnek, mint például Egyesült Királyság a kreatív iparágakban. Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy megvolt számunkra az a mobilitás, ami megvolt. Viszont a fiataloknak kell emellett kiállniuk. Get, getting the young to vote. I mean, we all do our best to get the young to vote. But I think Önök még túl fiatalok a szavazáshoz, beszélek most a fiatalokhoz, de mindig visszatérünk a korábbi kérdésekre. És most már én is válogatok a kérdések között, úgyhogy továbbadom a szót. Jó, akkor kezdjünk is a válogatással. Igen, ez az a terület, ahol én jónak tartom a válogatást. A rendeletekben is van eh, a harmadik országok beli részvétele kapcsolatosan szabályozás. Ugye amikor a válogatásról beszélünk, akkor fontosnak tartjuk, hogy a programok formálásában is részt vegyünk. Nem olyan jó kint lenni, mint bent lenni ilyenkor, de ez az a terület, ahol valóban erre a fajta válogatásra lehetőség van. És azt hiszem, hogy egyértelművé vált az előző előadásokból, hogy a brit oldal készen áll, és nagyon furcsa volna, hogyha olyan rendeletekben, amelyek harmadik országok részvételét megengedik, nem lenne szó az Egyesült Királyságról. Több uh, nyilatkozatot tettünk már ezzel kapcsolatosan, közvetlenül a népszavazást követően is készítettünk egy tényeket összefoglaló táblázatot, amely beszélt arról, hogy az Erasmus és az Erasmus 2020 hogyan érhető el a britek számára. Az ágazat mögöttünk áll, az egyetemek mindegyike tisztában van azzal, hogy ha hogy ez nem egy nulla összegű játszma, és az, egy, és az együttműködést elő kell segíteni. Hogyha másik nyilatkozatot kell tenni, akkor majd teszünk egy másik nyilatkozatot. Ami a privát mobilitást illeti, igen, ez is működik, de azért, mert az állampolgári jogok érvényesültek, tehát úgy volt hozzáférésük a hallgatóknak a, a tandíjakhoz, mintha brit állampolgárok lennének. Hogyha ez nem működik, akkor ez már sokkal nehezebb lesz nem nulla összegű számláról beszél, játszmáról beszélünk, mi továbbra is szeretnénk, hogyha a brit egyetemi rendszer része maradna az Erasmusnak és az Erasmus Plusnak. Szívből köszönöm Önöknek, és akkor tulajdonképpen tovább is kell uh, lépnünk a harmadik panelhez, hogy Kajáni úr, hogyha nagyon rövid lesz, akkor megadom Önnek a szót. Igen, én csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy hogyha már nem leszünk a belső piacon minnyáján, akkor azért nehéz lesz a brit egyetemeket nek megengedni azt, hogy itt letelepedhessenek a kontinensen, tehát a London Schools of Economics, a, amelynek jelen pillanatban például Rómában is van ki, ö, kihelyezett fakultása, és ez a jövőben lehet, hogy nem fog így működni, tehát fontos lesz azt is megvizsgálni, hogy a, központ, a közép-európai egyetem például Magyarországon milyen problémákba ütközött és tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban az illetékes szakbizottság nyilatkozott is az ellenőrzés lehetőségeivel kapcsolatban, amelyek nem mehetnek túl egy bizonyos határon. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, nagyon köszönöm ezt a fontos utalást, és akkor el is jutottunk a arra a témára, ami rendkívül fontos, legalább annyira, mint az Erasmus Plus, mégpedig a kulturális és kreatív szektor kérdésére, amikire nem marad hatással a Brexit. Természetesen, és ebben az összefüggésben Bernd Fázelt üdvözlöm körünkben, aki a European Creative Business Network elnöke, és ő lesz az, aki a következő 10 percben be fogja mutatni nekünk a hálózatukat, és el fogja mondani nekünk azt, hogy a Brexit az ő szemszögükből hogyan fog kihatni a kultúra és a kreatív gazdaság területén működő cégekre. Pézer úr, parancsoljon öné a szó. Well, thank you, um, to the committee. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívtak minket. Az Európai Kreatív Üzletágak hálózat, hálózatát Rotterdamban alapították, non-profit szervezet, amely a kreatív iparágak érdekeiért lobbizik. 41 tag, tag, tagunk van, a Creative England, Creative Austria nevű nemzeti szervezetek. 19 nemzetben vagyunk jelen, és az európai munkaerő 70%-át képviseljük a kreatív ágazatban. Mit jelent ez 12 ezer millió munkahelyet, Eh, a teljes munkaerő 75%-át az Európai Unióban, és évi 509 milliárd euró értéket jelent. Ezeket az eh, adatokat az Európai Parlament jelentette meg nemrégiben. Ha csak a számokat nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy ez az ágazat nem kapott annyi figyelmet, és annyi átláthatóságot az Európai Uniótól, és különösen az Európai Bizottságtól, amelyet például a brit kollégánk megkapnak a brit kormánytól a Brexit párbeszédében. És ezek után öt dologról szeretnék beszélni. Mit jelent az export kiesés az e- Egyesült Királyság felé? Mit jelent az import kiesés az Nagy-Britanniából? És mit, mi a európai kreatív iparág belső potenciája, amelyel kompenzálhatja ezt a veszteséget. Hogy az általános üzenetet elmondjam, az európai kreatív iparág nem engedheti meg magának azt, hogy elveszítse mindazt az előnyt, amely a brit kreatív iparágaktól származik, hiszen az 95 milliárd a bruttó nemzeti terméke ennek az Európai Unióban 20%-os, ezért bármiféle hatást ér el, az hatalmas lesz, és ezért azt gondolom, hogy a, hogyha a mazsalázás képéhez megyünk vissza, az Európai Uniónak a legjobb értéke az, hogyha kiválasztja ezt a mazsolát, amelyet úgy neveznek, hogy brit kreatív iparág. Hadd térjek rá most a témára. A hatás azt jelenti, hogy amíg nagyon sok egyetemi szervezet van, például az Erasmus, amely 19 vagy 2020-ig is fut, most például a font fluktuációja miatt nagyon sok bevétel esik ki az exportban. Nagyon sok tagállam arra számít, hogy 2016-ban 1%-kal visszaesik az ebből, ebből származó bevétele, és ez így fog folytatódni a következő években. Ez a kiesés tehát különösen vonatkozik kis cégekre, amelyek nem globálisak, de az Egyesült Királyságban exportálnak, és amelyek ezt a kockázatot nem tudják kikerülni. Azoknak az Európai Uniós cégeknek a 95% akik a kreatív eh, ágazatban dolgoznak, eh, tíz nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és ez jelentősen befolyásolja azokat a kis, kis cégeket, amelyek a kreatív iparágban dolgoznak. Ezért észszerű, ha azt mondjuk, hogy valamiféle kockázat eh, ellenes e, tervre van szükségünk a Brexit esetében, és már most, hiszen mi nagyon sokat fogunk ezen veszíteni. A második témám, exportkiesés. A legtöbb Brit, Nagy-Britanniából érkező, eh, Nagy-Britanniából érkező eh, import az Európai Unióból érkezik, 2012-ben is hatalmas összegeket tett ki, és a legnagyobb, eh, a második legnagyobb importáló 5 milliárd eh, euró értékben eh, az Egyesült Államok, és utána következik Kína. Mi történik akkor, hogyha sok, eh, ennél sokkal kevesebbet importálhatunk? Vannak tagállamok, amelyek arra számítottak, hogy ez például Hollandiában 16 milliárd eurós kiesést fog teremteni évente, évente akkor, hogyha 10%-os a csökkentés. Ezek csak becslések eh, a mostani kereskedelmi viszonyok alapján. Nincsenek még adatok a minden tagállamtól, és erről még hiányzik a kutatás is. Vannak azonban konkrét adatok eh, a munkavállalási kérdésben, 6,1%-a azoknak a brit munkahelyeknek, amelyet EU polgárok töltenek be. Hogyha ezt az Európai Unióra vetítjük, akkor az Európai Unió munkahelyének 2%-át érinti az, hogyha nem vállalhatnak az Egyesült Királyságban munkát. Ez pedig 240 ezer munkahelyet érint. Az az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban dolgozók esetében. Ez a um, viszony nem is fokozatos visszaesést jelent, hanem egy azonnalit, és a kutatás azt mutatja, hogy a kreatív üzlet, üzletágak legtöbb vállalata nagyon sokat veszít azon, hogyha nem lesz megfelelő vízum, nem csak költségkérdés, hanem ez egy tiltó erejű eljárás lesz. A mobilitás tehát, a képességek és az vállalatok szerepe nagyon fontos, el kell mondani, hogy jelentős vízamentességre, vízumentességre van szükség a kis eh, kisvállalatok esetében, akik tíznél kevesebb dolgozott foglalkoznak, amely pedig az, eh, az ágazatunkban a többséget jelenti, 95%-ot. Ha megnézzük a második oldalát, mi történik akkor, hogyha kevesebb import származik az Egyesült Királyságból? Az Európai Unióban származó eh, export Eh, és az adatok az Egyesült Királyságból származnak, 42%-át teszik ki minden szolgáltatásnak, amelyet az Egyesült Királyságból exportálnak Európa, eh, Európába kreatív iparágak területén. Ezeket a szolgáltatásokat, amelyeket a brit eh, kreatív iparágakból exportál, importálunk, nem csak az európai importot éríti, hanem, hanem az egészségügyet, az autóip, a, a gépjárműiparágat, és ahogy tudjuk, Eh, az Egyesült Királyság egy kreatív eh, csomópont, nem tehetik meg azt, hogy ezt a hatalmas innovatív eh, inputot elvesz, elveszítsük a Nagy-Britannia részéről azokban az iparágakban, amelyek már nem is a kreatív iparágakat érintik. Van két téma ezzel kapcsolatban, hogy az import erőnyét megtarthassuk. Az egyik egy koherens stratégia, amely kompenzálja a kiesést, kiesést, szolgáltatás kiesését kreatív iparágokban, az Egyesült Királyságban. A brit kreatív, kreatív iparágok adómentességet élveznek nagyon sok ágazatban, és ágazat a átnyúló kormányzás, például a Kulturális Minisztérium a digitális kultúrát is irányítja, és furcsának hangzik, de azért, hogy az egyes veszteségeket kompenzáljuk, az Európai Uniónak nagyon sokat kell, tanul, kell tanulni a brit példából, még akkor is, hogyha távoznak. A másik nagyon fontos terület a digitális egységes piac kérdése a szolgáltatások. Kreatív iparágak szolgáltatásai nagyon fontosak a digitális egységes piacon a te technológiai vállalatok nem véletlenül gondolják azt, hogy ez az egyik legfontosabb elv, hogy beleszólhassanak az digitális egységes piac szabályozásába. Ez pedig a tárgyalások prioritásának kell lennie, hogy ezeket a piacokat nyitva tartsuk, és összekapcsolódhassanak mindannyiunk örömére és javára. Az utolsó téma amikor beszéltünk a tarifák, tarifákról és szabad mozgás, mozgásról, a kreatív iparágak felvilágzása nem csak a saját dimenzióitól is függ, nem csak az úgynevezett kreatív ökológiától, ezért az Európai Unió legnagyobb, legjobb érteke az, hogyha legy, lesz egy ilyen városi dimenziója is, amely nagyon e, jó e, fe, felendült az Egyesült Királyságban, és ők hozzáférnek az európai finanszírozási e, rendszerekhez, az EFRA-hoz. Például 8 milliárd eurót fektettek be a kulturális kreatív infrastruktúrákba az Egyesült Királyságban. Hogyha ezt elveszítik, annak nagyon kedvezőtlen hatása lesz az Európai Unióban is. Beszéltem a 20% hatásáról, amelyel elveszíthetjük az EU, a brit kreatív iparákhoz való hozzáférést. Ennek az egyik megoldása az az egyes potenciálok kiaknázása az e-, Európai Unióban, és az Európai Parlament egy állásfoglalást írt december 16-án felsorolta azokat a fő témákat, amelyek beruházi lehetne, ebből pedig hadd válasszak ki most ötöt. Az egyik a szakpolitika. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió ágazaton átívelő transzeurópai stratégiát hoz lét, hoz létre, amelyben szerepel a, a DG Growth, DG Innovation és a DG Culture, tehát ezek a főigazgatóság, ez egyelőre még hiányzik, ezt meg kell, végre kell hajtani, sokkal inkább nagy szükség van rá, mint korábban. Kell egy horizontális prioritás a kreatív iparágak eh, részére is, különösen a Horizont 2020-ban. A Creative Europe költségvetését növelni kell, ezek azok a hatások és lépések, amelyek eh, ellensúlyozni lehet eh, a várható kockázatokat. Utolsó témám, a legjobb Brexit a kreatív iparágban az lenne, hogyha nem történne az, meg a Brexit. És azt is hallottuk, hogy az Európai Unióból való kilépés nem kell, hogy azt jelentse, hogy kilépünk az Európai Unióból. Hogyha ennek valami értelmet akarunk adni, ezt mély miniszterelnök mondta, akkor meg kell, garantálni kell a kreatív művészek szabad mozgását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Féze úrnak. Most pedig utolsó szakértőinkre kerül sor, aki a brit álláspontot mutatja be. Elönet Huff, aki a Velszi Arts International vezetője, kérem, hogy mutassa be a szervezetet, és beszéljen egy kicsit az önök véleményéről, hogyan állnak hozzá a Brexithez a, a kulturális és kreatív iparágokban, és milyen hatása lesz ennek. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a szakbizottságnak a meghívást. A Velszi művészeti tanácsnak egy részlegét képviselem. Elsősorban három területről szeretnék beszélni, az emberek és az állampolgárság, európai programok és a kreatív és szélesebb körű gazdaság. Bizonyos kontextusra szükség van ehhez. Velsz a négy brit nemzet egyike, őket a kulturális örökséggel, és az Egyesült Királyság gazdag kulturális szinterének részei vagyunk. Illetve a saját nyelvünkkel is rendelkezünk. Az identitásunk nagyon összetett, ugyanúgy, mint a kormányzati rendszerünk, és ez még a Brexit előtt is igaz. Négy nemzeti kulturális politika van életben, és különböző intézmények felelősek ezek megvalósításáért. A Brexit ezt a komplexitást előtérbe helyezte, a British Council-nek is szeretnék köszönetet mondani a tevékenységért. Ezek az ágazatok szorosan összefüggnek, hogy az emberek részt vehessenek az gondolatok cseréjében és az információk cseréjében kulturális akció Európában, On the Move és hasonló programok kötik össze az Egyesült Királyság és, az, és a veszi intézményeket. Fenn akarjuk tartani ezt az együttműködést, az ágazat a nemzetközi együttműködésben elkötelezett 96% maradni szeretne, így szavaztak tavaly. A Brexit tényét elfogadjuk, a cél, hogy a tárgyalások során megtartsuk a kreativitást elősegítő tényezőket. Ebben a tekintetben mindannyian átmenetet élünk át. Mi már a megmaradás helyett inkább a megtartás mellett kardoskodunk. Ezek az ágazatok egymástól függnek, kulturális értékekről beszélünk, amelyek átívelnek évszázadokon. Nem szabad megfeledkeznünk, hogy a kulturális örökség üzleti lehetőség is Európa számára elnézést a telefonért. In 2015, the creative industries contribute... 2015-ben 87 millió fontot termelt a kreatív ágazat, és 2 millió embert alkalmaz. Ez 7%-os növekedés az előző évhez képest, a teljes növekedés 2,3%-ával összevetve. Ugyanakkor nem szabad, hogy csak a statisztikák bűvöletében éljünk. Nem csak számokról kell beszélnünk, hanem az életminőségről is. Európában lényegében az a gondolatok egységes piacában élünk. Gerentálven G. Davis beszélt erről, amikor a Brexit hatásáról beszélt a kultúrára. Nincsen monopólia a gondolatokkal, a kultúrával kapcsolatosan. A nyugat veszi szegényebb közösségek ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a birminghamiek vagy a berliniek. a, a művészet értéke nem csak az eladott festmények pénzbeli értékében fejeződik ki. A kulturális turizmusról is beszélni kell, az autenticitásról és az eh, mindennapi élet élvezetéről, illetve a munkahely teremtésről és az emberek összekötéséről. Az első gondolatom az emberek és az állampolgársághoz kapcsolódik. Ez a Brexitnek az egyik legfontosabb behatási területe hogyha korlátozzuk a mozgást és a partnerségeket, ennek a kultúrára nézve és a kreatív iparra nézve súlyos következményei lesznek. Már most is van egy képzettségi készség hiány. A vállalkozások és egyéb szervezetek számára is sok nagyon agasztó ez a helyzet. Hogyan lehet megtartani az értékeket? hogyha meg akarjuk tartani a munkavállalók mozgását, ez nagyon fontos cél, rövidtávú átmeneti vízumokat eh, alkalmazhatnak, eh, vagy vízamentes övezeteket. Az első lépés, hogy meg kell határozni az EU-ban élő Egyesült Királyság beliek, illetve az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok sorsát. a turnék, az művészek utazása szempontjából is nagyon lényeges ez a fejlemény. Ezek a kérdések nagyon kényesek lesznek majd az írországi szárazföldi határon. Politikailag semleges környezetre van szükség, hogy mindkét, a határ mindkét oldalán dolgozni tudjanak szabadon a művészek. Korlátos a pénzügyi rugalmasság, ezért sok nehézséget fog okozni a Brexit az ír művészek számára. The second issue I want to uh, raise is that of the impact of Brexit on European funding programs. You will... Hogy a finanszírozási programokra milyen hatással lesz a Brexit, ez is nagy kérdés Emlegethetnék különböző példákat a tudományos intézményekre. Az előadót megkérik, hogy lassítson, ő ezen kacag, de sajnos ilyen gyors szöveget lehetetlen tolmácsolni. A strukturális alapok feladata, hogy a szegényebb régiók felzárkózhassanak, Elhangzott, hogy ezeket a régiókat érintileg negatívabban ezen programok megszűnte. Az Egyesült Királyságnak részt kell vennie multilaterális programokban, ezeket az előnyöket meg kell tartani, az Egyesült Királyság és az EU számára is előnyös ez. Nem csak forrásvesztésről van szó, a hálózatok, partnerségek, amelyek létrejöttek, az infrastruktúra, amelyet kidolgoztak a szektor számára, a transnacionális szakértelem, ezeket a tényezőket nem lehet csak pénzzel mérni. A kreatív Európa veszteségeit nem lehet csak pénzzel ellensúlyozni. A Hinterland sorozat is jó példa a kulturális gazdaságra, Ez bizonyára sokan ismerik a brit csatornákból. Több mint 30 országban, illetve Netflixen is elérhető. E-, e-, Ed Thomas, director of Fiction Factory, the series producer. Ennek a sorozatnak a producere is tudatában van a kulturális előnyöknek az EU számára, amelyek nem csak az ő céges számára jelentenek előnyt, idézek tőle, Európa egészében ünnepelni kell a kulturális sokszínűséget. Ez a partnerség egy kis országnak ezt a hírnevet hozta meg. Közvetett és közvetlen cselekvésre van szükség. Az ágazat szempontjából a brit tagság ebben a programban nagy előnyökkel szolgál. Felmerül a kérdés, Ahogyan az Egyesült Királyságban alakul a kulturális szintér, elképzelhető, hogy az interregen belül és lesznek megoldások. A harmadik terület, hogy a kreatív gazdaságra és a gazdaság egészére milyen hatással lesz a Brexit. A kreatív iparágak és a művészetek szíve lelke a munkavállalók szabad mozgása, és ezt csak transnacionális szinten lehet megoldani. A kreatív iparágak 2016 második negyedévében több 10 millió zenei tartalmetöltést és filmetöltést regisztráltak bizonyos alapelveket, amelyeket az EU kimondott, meg kell tartanunk például az eredetország kereteket, illetve az európai alkotások jelenlegi fogalom meghatározását az EU-ban és az Egyesült Királyságban aktívan kell rendelni a digitális egységes piacon. Nagyon fontos, hogy megtartsuk az adatcsere lehetőséget az Egyesült Királyság és az EU között, felelősség teljesen, korlátozások nélkül, fölösleges korlátozások nélkül, a kulturális javak, szolgáltatások területén sok veszíteni valónk van, hogyha az aranytojás tojótyúkot levágjuk. Továbbra is támogatni kell a médiát és a kreatív ágazatot a kereskedelmi megállapodásokban. Az EU kereskedelmi tárgyalásokban ezeket a kivételeket meg kell tartani. Az állami befektetések szempontjából is nagyon lényeges az művészetek támogatása. Kérem, hogy mindenki erre sürgesse saját kormányát, hogy a partnerségek megmaradhassanak a kulturális területen a Brexit után is. A jövőképünknek globálisnak kell maradnie. A Brexit hatással lesz az állampolgárokra, Európa prosperitására is, de az identitásukra is, és a globális állampolgárság lehetőségét is korlátozza. Meggyőződésem, hogyha sokszínű nemzetközi kulturális aktivitásokba vonjuk be az állampolgárokat. Ez progresszív megoldás, és én nagyon aggódom gyermekeim jövőjével kapcsolatosan a kulturális félreértések miatt. Azért remélem, hogy ha megvan a lehetőség, akkor az ő generációjuk másként gondolkodik majd. remény, autenticitás és a kölcsönös megértés lehetnek a kulcsszavak a jövőre nézve. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen... Thank you. Köszönjük szépen. a kulturális és kreatív iparágok tekintetében. 13 percünk van a vitára, mert pontosan kell befejeznünk az ülést, mivel a tolmácsok munkaideje le, lejár. És ezt nagyon szigorúan kezeljük. Szejeszki úrnak adom a, meg a szót, és utána azok a képviselők következnek, akik még itt vannak. kulturze dominująca, czyli że mamy podmioty ponad 90 Több mint 90%-a eh, azoknak a vállalkozásoknak, eh, amelyek eh, külföldi munkavállalat is alkalmaznak, támogatást érdemelnek, különben nem veszhetnek részt a tárgyalásokban. A művészek utaznak, és a műalkotások is különböző biztosítási megoldásokkal, és ez nagyon nagy felelősség a tárgyalások során, a Brexit tárgyalások során, hogy erre kiterjenek. Az a kultúra és a művészet képviselőinek a szempontjait is figyelembe kell venni. Nem vagyok biztos abban, hogy az ön által megadott számok globális számok voltak, vagy a kulturális iparágra vonatkoztak. Végül pedig egy megfigyelés, egy megjegyzés. Az eh, Egyesült Királyságbeli médiumok rendelkeznek ezzel a tartalommal, de van egy olyan érté, értelmezés is, hogy például az európai zászló és hasonló jelképek eh, bizonyos érzelmi erővel bírnak a britek számára is. Vielen herzlichen Dank. Ich muss Köszönöm szépen, mm, látunk ki ezt a képet. Én egy politikai megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon kár, hogy nincs itt Nigel Farage, és nem hallja a, a Brexit negatív következményeinek magyarázát. Önök két nagyon fontos dologról beszéltek. Az, a, az egyik az a fontos szerep, amelyet az Egyesült Királyság játszik a kreatív iparágakban, valamint az export és import kérdése, valamint a tárgyak, a kulturális tárgyak és kulturális termékek szabad mozgása. Ez lesz a központja a vita vitának akkor, hogyha az, EG, az európai gazdasági térségben bemarad az Egyesült Királyság. Sok esetben Európának és stratégiával kell előállnia, hogy kompenzálja ezeket a kockázatokat, amelyek a forrásvesztéssel járnak, finanszírozások kiesésének kockázatával járnak. El kell nem szabad elfelejtenünk a művészek és alkotók státuszát jövőre. Olyan események lesznek majd, amelyek nem csak EU béli, hanem más művészeket is bevonnak, és nagyon remélem, hogy ebben a brit, britek is lennek. Evans asszony, parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadóknak azt a nagyon érdekes beszámolókat, nagyon érdekes a e, Nagy-Britannián kívül, kívüli véleményeket is e, meghallgatni, hiszen Nagy-Britannián belül másról sem beszélünk. Sokszor elhangzott a vitában, hogy a vizsgált kérdések, a kulturális és kreatív iparágakat érintő kérdések ezek érintik az e, mindennapi életet és az egy közös piacot is, amely fontos szerepet játszik, munkahelyeket érint. De az a benyomásom, hogy gyakran olyan nyelven beszélünk, amelyet az emberek nem értenek, amikor a kulturáról és kreatív iparágakról beszélünk, olyan dolgokról van szó, amely nagyon közel áll az emberekhez, érzelmileg áll hozzájuk közel, ezért azt szeretném tudni, hogy vajon hogyan lehet ezt eljutatni a fiatalokhoz, akik fesztiválokra mennének, utazni szeretnének. Meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen hatása lesz. Abban a tekintetben, hogy, hogy ezek nagyon, hozzájuk nagyon közel álló dolgok. Hiszen ezek az iparágak is munkahelyeket teremtenek. Meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen napi szintű hatással lesz ez az életükre, és hogy miként, tudnánk eh, együtt sokkal többet tenni ezért. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadom a szót a szakértőknek. Kész kezdi. Heaven úr. Próbálok mindenre kitérni. Az utolsóval kezdeném, a mindennapi élet tapasztalatával. Érdekes látni, hogy a tagállamokban nem zajlanak viták arról, hogy a Brexit miként befolyásolja mondjuk a német, vagy az osztrák, vagy a francia kreatív barágot. Erről nincsenek nemzeti viták. E, a brit tanács számos vitát kezdeményezett az Európai Unióban. Ez az önkérése vonatkozik, hogy vajon a kulturális ágazat Európában, a 27 tagállamban miért nem e, kiabál, miért nem állnak föl, miért nem tüntetnek a múzeumok, e, és tiltakoznak a Brexit ellen, nem tudom. Ugyanez a kérdés vonatkozik a brit ágazatra is és igaza volt önnek, amikor azt mondta, hogy a Brexit eh, a kulturális ágazatot is felébreszti, és megmutatja, hogy hogyan kapcsolódunk jobban a tagállam, az állampolgáraikkal. Miután ezt elmondtam, szeretnék arra is válaszolni, hogy a Brexit tárgyalásának feles, felelőssége a kormányok vállán nyugszik, és nem az egyesületekén. Az egyesületek nyújthatnak információt, és átláthatóságot teremthetnek, de ke- kellenek emberek, akivel beszélhetünk. És Barnió csapatjában egyetlen egy embert sem tudnék megnevezni, akit fel tudom keresni a kreatív iparágak kérdésében. Ha a parlament tehát ez, e-, ez ügyben tehet valamit, annak nagyon örülnénk. Utolsó téma. Az, e-, az EEA-ról szól, tehát a gazdasági térségről, és arról a speciális státuszról, amelyet Kosta asszony említett a kulturális kivétel az, amelyet a brit oldal és az európai oldal is szeretne elérni, és a norvég modell nagyon közel áll ehhez. De a legfontosabb az lenne, ha olyan tárgyalás zajlana, amely megértené hogy a Brexit peri, periódus elején szükség lesz egy 5 éves periódusra, amelyben kiigazítjuk ki, ki, mindazt, amelyet a tárgyalások elérnek. A Brexit az nem a végső pont, hanem nagyon sok megállapodás és szerződés fog születni, amelyet, amelyet felül kell vizsgálni, és a kulturális ágazatban az lenne jó, hogyha ezt mondjuk két, éven, két évente tehetnénk meg, és nem öt évente, így gyorsabban tudnánk reagálni azokra a veszteségekre, amelyeket mindenképpen el kell szenvednünk. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Hát, But... A kultúra mindenképpen vá- része annak a válasznak, amit adnunk, ezért kritikus szerepet kell játszanunk kulturális viszonyokban azért, hogy jó szándékot érjünk el az Európai Unió közösségein belül és a saját közösségünkben is. Sokkal a tárgyalások során sokkal több az Egyesült Királyságban is azt látjuk, hogy ezt próbáltam elmagyarázni, hogy mennyire decentralizált a kultúra, ezért nem hallunk meg minden hangot, különösen akkor, a, amikor az ükségletekről, készségekről van szó, és remélem, hogy puha Brexit lekerül sor, különösen a kreatív és kulturális iparákban. Persze erre nincsen garancia, és azt gondolom, hogy mindenkinek számára nagyon kellemetlen, nagyon fontos, hogy komolyan vegyük, be, beszéljünk a képviselőinkkel, tartsunk nyilvános üléseket, és a brit, brit tanács is erre bátorít minket, hogy beszéljünk a partnereinkkel minden országban, és kérdezzük meg őket, hogy ők is beszéljenek a saját kormányaikkal, mindenkit érinteni fog, nem csak a mi problémánk. Együtt kell fellépnünk, bármi lesz az eredménye, bármi lesz a kimenetele, azt ö, végig kell gondolni, és nem ez az utolsó feladat a prioritások listájában. Bitte? Äh, ja, selbstverständlich. Äh, Sie können auch noch mal... Természetesen äh, magától értetődő. a hallgatók, akik eh, Manchesterből jöttek, az ő kérdésükre még nem válaszoltunk. Nagyon fontos megérteni véleményem szerint, hogy bár eh, az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, Európának még mindig eh, része lesz, és az európaiak közösségének az utazás, a nyelvtanulás és a kontinens intellektuális vérkeringésében való részvétel továbbra is érték lesz legyenek része Európának, még akkor is, hogyha az országuk az Európai Unióból kilépni választ, vagy dönt. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a biztató szavakat, köszönöm a vendégeinknek, és köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. A szakértőknek is köszönöm akik nagyon sok lendületet adtak ennek a vitának. Kulturausschuss, äh, der Ausschuss für Kultur und Bildung wird natürlich involviert sein. A Kulturális és Oktatási Bizottság a jövőben is äh, szorosan részt vesz majd a folyamatban, amit a parlamentben zajlik majd. a a nálunk a tárgyalásokért felelős munkatársak bizonyára véleményt fognak kérni tőlünk oktatási ügyekben és kulturális ügyekben. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ma. Sicherlich klar, natürlich Herr Barnier als der Chefunterhändler der Europäischen Parlament und ganz besonders natürlich der Ausschuss für Kultur und Bildung az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Kulturális és Oktatási Szakbizottság szorosan nyomon fogja követni ennek a programnak a sorsát. A kultúra, az oktatás továbbra is nagyon fontos, hogy összehozza az embereket. Ezt nagyon lényegesnek tartjuk továbbra is, a kulturális, kreatív iparágak szempontjából, az oktatás szempontjából, a fiatalok munkavállalása szempontjából nagyon lényeges. Ez az olyas valami, ami a tárgyalások során érvényesülni fog. Nem válogatásról beszélünk, de a jövőben is biztosítani kell, hogy az emberek a csatorna mindkét oldalán továbbra is hidakat építeni. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek.